Okay, good morning everybody who is in this room and jó napot kívánok! És jó napot kívánok azoknak is, akik a teremben vannak, illetve azoknak is, akik az interakció platformon keresztül kapcsolódnak hozzánk. Először is szeretnék a SUR rendeletről szólni néhány szót, erről minden bizonyal már hallottak. Ezt most elfogadta a tanács, és május 20-án meg is jelentették a hivatalos közlönyben. A rendeletet az Európai Parlament kihagyásával alkották meg, erre meg volt a jogalapjuk is, úgyhogy ez most megvalósult. Ami az interakció platformot illeti, néhány technikai jellegű bejelenteni valóval kezdeném. Először is a tolmácsolás amely angolul, franciául, németül, olaszul, spanyolul, magyarul és lengyelül lesz, illetve az ülésünk második felében horvát nyelven is lesz tolmácsolás. Mindazok, akik elmondták, hogy szeretnének hozzászólni előzetesen, azok ezt meg is tehetik majd. És sajnos a táv jellegű ülés miatt nem tudunk mostantól kezdve elfogadni újabb bejelentéseket. Nézzük most a szavazást, hogy hogyan fogjuk lebonyolítani. Ez egy olyan dolog, amely első alkalommal valósul meg, tehát ez lesz az első szavazásunk. A parlamenti képviselők már megkapták az erre vonatkozó információkat a titkárságtól a múlt hét során, illetve a végleges szavazási listákat is rendelkezésre bocsátottuk május 20-án, néhány további aspektust szeretnék most elmondani. Az egyik az az, hogy a plenáris ülésteremben meglévő szavazási rendszer nem valósítható meg, ezért egy saját szavazási rendszert alakított ki a titkárságunk, ezt szeretnénk megköszönni, mert nagyon sokat dolgoztak vele a kollégák, és alapvetően egy speciális Excel táblázaton alapszik mindez. Előre is elnézést kérünk, hogyha ez nem fog tökéletesen működni. Mindenkinek a megfelelő módon kell leadnia a szavazatot, akár itt vannak a teremben, akár nincsenek itt, és nem lehetséges az, hogy másként, más módszerrel adja le a szavazatát bárki, akár itt a teremben is. Május 26-án kedden a következő módon fogunk szavazni. 10 óra 50-től 11.30-ig lesz az első szavazási időszak, közben lesznek még, illetve előtte lesznek még eszmecserék is, de be fogom jelenteni, amikor eh, megkezdődhet a szavazás. Kettő órakor fogom az első fájlal kapcsolatos eredményeket kihirdetni, illetve a módosítások eh, szavazati eredményét a második fájlal kapcsolatban. Aztán ismét meg fogom nyitni a szavazást a második fájlal kapcsolatban, illetve hogy ez a második szavazás 2 órától 3 óráig fog tartani. És ez a délutáni eszmecsere közben fog megvalósulni a parlamenti képviselőket e-mailben és jó magam is tájékoztatni fogom a szavazás eredményéről. Rendkívül fontos az, hogy minden egyes szavazás előtt mindenki csatlakozzon a szavazáshoz, illetve a teremhez, mert csak így tudjuk a kórumot biztosítani. So if there are no Amennyiben nincsenek ellenvetések, elfogadottnak tekinthetjük a jegyzőkönyveket, és ezzel a negyedik napi rendi pontunkhoz meg is érkezünk, amely nem más, mint egy új partnerségi megállapodás az Egyesült Királysággal. Ez lesz tehát a következő napi rendi pontunk. Rövid eszmecserére kerül sor. A jövőbeli EU-UK kapcsolatokkal kapcsolatban. Itt szeretném megköszönni a koordinátorok és a az árnyék jelentéstevők munkáját, mert nagyon konstruktívan álltak hozzá ehhez az igen szoros munka rendhez kötött napirendi ponttal kapcsolatban. Nagyon jó véleményt kaptunk, jelentéstevőként szeretnék arra utalni, hogy nagyon sajnálom azt, hogy az Egyesült Királyság kormánya részéről nincsen nagyobb elkötelezettség az egyenlő esélyfeltételek megteremtésének érdekében gyakorlatilag a harmadik csatlakozási, illetve a harmadik tárgyalási forduló után kimondhatjuk ezt, hogy nem tapasztalunk ilyen hajlandóságot. És szeretném kérni, hogy a kollégák a következő hetek során maradjanak nagyon óvatosak, mindenféle szabadkereskedelmi megállapodást utasítsunk el, mert nagyon fontos a versenyszféra, illetve a verseny, versenyjog, illetve a szociális standardok betartatása. Egy másik fontos kérdés ebben a nehéz tárgyalási folyamatban szerintem arra vonatkozik, hogy ki kell terjeszteni az átmeneti időszakot, ez mindkét fél számára elengedhetetlen, mert csak így lehet biztosítani egy átfogó és fair rendszer kialakítását a jövőbeli partnerségre nézve, már csak azért is, mert a COVID-19-es válság miatt is alakult ez így. Most pedig szeretném az eszmecserét megnyitni. Először a koordinátoroknak adom meg a szót, illetve az árnyékjelentéstevőknek. Mindenki két percet fog kapni a megjegyzéseinek a bemutatására. Először Jerome Lenárc következik. Köszönöm szépen, és köszönöm mindazoknak a kollégáknak, akikkel együtt tudtunk dolgozni ezzel a fájdal kapcsolatban. az árnyék jelentéstevők, a jelentéstevő is mindent megtettek annak érdekében, hogy nagyon szűk időkorlátok között egy ilyen fontos véleményt meg tudjunk alkotni. Biztosítani kell az egyenlő feltételeket, és ennek a szakbizottságnak a szempontjai meg kell valósuljanak a munkavédelem, illetve a szociális védelem és az alapjogok biztosítása, a biztonság, a munkahelyi biztonság és a standardok kapcsolatában. A mobilitást is biztosítani kell, illetve a tagállamok közötti diszkriminációt nem lehet megengedni. Fontos a társadalombiztosítási kérdések tisztázása, ez kulcsfontosságú, bármiféle jövőbeli EU UK kapcsolat köz szempontjából, és úgy gondolom, hogy főként a munkanélküli támogatások tekintetében a határon átnyúló munkavállalás kérdéseiben nagyon fontos az, hogy megállapodásra jussunk. Ahogyan elmondtam már, Nekem nagyon tetszik az utolsó verziója ennek a munkának, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy sajnos nincsen semmiféle előrelépés. Persze értem azt is, hogy a brit barátainknak más problémái, problémái is vannak jelenleg, ugyanakkor azt sem lehet pontosan kimondani, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnöke egyáltalán a helyzet magaslatán áll-e ebben a mostani helyzetben. Köszönöm szépen. Jongérius asszony következik. Thank you. Köszönöm. És köszönöm azt is, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban megszólalhassak. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kapcsolatok jövőjével kapcsolatban aggódunk, és ami engem illet, három külön kérdést szeretnék megemlíteni. Az első, hogy nagyon nagyra értékeljük azt, hogy az Egyesült Királyság meg akarja tartani a vállalásait a közlekedéssel kapcsolatban, de ugyanígy a szociális jogok tekintetében is szükséges ez. És az átmeneti időszak tekintetében is a munka, illetve a családélet élet közötti egyensúly tekintetében is meg kell valósítani azokat a jogszabályokat, amelyeket az Európai Unió elfogadott. Ezeket át kell üntetni a nemzeti jogrendbe. Ez a jövőbeli kapcsolatok szempontjából is rendkívül fontos, hiszen az Európai Unió és az Egyesült Királyság között esélyegyenlőséget, egyenlő feltételrendszert kell tekint, megvalósítani. Aztán itt van a szociális dömping kérdése, ez is nagyon nagy problémát jelenthet az Egyesült, illetve a Hollandia szempontjából is így van ez. A harmadik pedig a szociális partnerek bevonása a vitarendezési mechanizmusokba. Fontos itt azt hangsúlyozni, hogy milyen szerepet kívánunk adni a szociális partnereknek, és nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy sikerült egy közös szöveget kidolgozni. Következő felszólaló Humeló asszony a Rinyú részéről nincs itt, akkor folytatjuk, Zsámé asszony következik. Zsámé asszony. Madame Jamé, the floor is yours. Jamé asszony, önné a szó. Oui. Igen. Hallanak? Igen, elnök asszony, kedves kollégák! Nem változott az álláspontunk ezzel a dosszével kapcsolatban, az utolsó pillanatban sem. Azért ugyanakkor fontos lenne, hogy az Egyesült Királyságot ne egy teljes ellenségként kezeljük. Van, aki úgy tekint rájuk, mint hogyha egy adóparadicsom lenne, ahol semmiféle munkavédelmi rendelkezéseket nem tartanának be. Luxemburg az valóban egy adóparadicsom, és a keleti országok tekintetében is nagyon sok munka vár még ránk. Úgyhogy azért az elképesztő, hogy a britekkel akarjuk azt megfizettetni, hogy önszántukból úgy döntöttek, hogy szabadok és függetlenek legyenek. Úgyhogy itt inkább vissza kellene térni az alapokhoz, és az igazi kérdéseket kellene feltenni azzal kapcsolatban, hogy hol bukott meg az európai föderalista állam tervezet. Köszönöm, Szemedó asszony! szenvedő asszony, két percre. Itt vagyok. Remélem, hogy hallanak és látnak is, voltak technikai problémáim. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és a konstruktív megközelítést is köszönöm. A véleménytervezet átfogó, a szociális és munkaügyi kérdésekkel kapcsolatban, az Egyesült Királysággal való partnerségi megállapodás tekintetében, és tudjuk, hogy Európa ezt teljes mértékben támogatja. Én úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú az, hogy a kilépési szándéknyilatkozatban szereplőket tartsuk be, és azonos feltételeket tudjunk teremteni. A konvergencia a szociális standardok tekintetében rendkívül fontos, így lehet egyenlő feltételeket teremteni, aztán a különböző vitarendezési mechanizmusok szintén hozzátartoznak az egyenlő feltételrendszerhez, és nagyon sajnálatos az, hogy az Egyesült Királyság nem hajlandó ezzel kapcsolatban előrelépni. A mobilitás nem kulcsfontosságú, ezt a, nem, a diszkriminációmentesség alapjai szerint kell elkönyvelni, és fontos lenne a kölcsönösséget biztosítani a hosszú távú a, a tartózkodási engedélye rendelkezők számára, és azt gondolom, hogy a családok közötti átjárhatóságot is biztosítani kell illetve a diplomák kölcsönös elfogadása. Itt nem szabad új akadályokat építeni. Úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi részvétel az Erasmus platformban nagyon jó lenne mindkét fél számára, és ezt a politikai nyilatkozattal megfelelő, vagy egy, egy belső szellemiségben kellene megvalósítani. Ami a mobilitást illeti, itt a szociális, illetve hogy a társadalombiztosítási faktorokat kell figyelembe venni, illetve a meglévő és a jövőbeli jogokat is védeni kell, beleértve a határ területeken dolgozók jogait. Köszönöm, Danoka asszony a következő. Köszönöm szépen. Szeretnék én is mindenkit köszönteni és szeretném megköszönni Nikolson asszonynak is a munkáját. Nagyon jó vélemény tervezettel van dolgunk. Teljes mértékben támogatom azt, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk. Igen fontos a munka és a családi élet összeegyeztethetősége az erre vonatkozó jogszabályokat biztosítani kell, hogy átültessék a brit nemzeti jogba is. Ezek fontos kritériumok. Ami pedig az Európai Uniós állampolgárok sorsát illeti, akik az Egyesült Királyságban élnek és tartózkodnak, Nagyon fontos ez számomra, mert én is egy olyan országból származom, amelynek igen nagy diaszpórái vannak, Lengyelországtól kezdve más országok is hasonló helyzetben vannak, főként keleti országok. És hát bizony ezeknek az országoknak igen nagy problémái vannak azzal kapcsolatban, hogy a munkajogi helyzet hogyan alakul. Az Európai Uniónak ebben a tekintetben nagyon erőteljesen ki kell állnia a meglévő jogi környezet megtartása mellett. Úgyhogy a mi frakciónk támogatja ezt. Köszönöm szépen. Szaborszka asszony nincs itt. Vagy mégis? Sandra Pereira vagyok. Elnézését kérem, er, er, er, mégiscsak Rafalszka asszony szól hozzá két percre. Üdvözlök mindenkit ebben a nem mindennapi körülmények között. Nagyon fontos kérdésével, kérdéssel foglalkozunk ezen az ülésen, hiszen nagyon fontos ez a dosszié, és én is előkészítettem egy véleményt, amely főként a foglalkoztatás különböző aspektusaira koncentrál, és aggaszt egy-két dolog engem szerintem. fontos az, hogy legyen kölcsönösség mindkét oldal részéről a kapcsolatokban. Nagyon fontos a mi szakterületünk, a szociális biztonság kérdése, és az a kérdés, ami már kötődik a már meglévő előírásokhoz ezen a területen, ezek szerintem mindkét fél számára hasznosak lehetnek. Nagyon sok kelet-európai országból mentek Nagy-Britániába, ott szertettek különböző juttatásra, különböző segélyre, munkanélküli segélyre. Ezeket nem szabad kétségbe vonni. Az is fontos még, hogy mi lesz a különböző tanúsítványok, diplomák elismerésével, szakképzések elismerésével. Mindkét oldal számára fontos ez, véleményem szerint, és nagyon fontos az, hogy mindkét fél számára fontosnak kell lenni azt, hogy ezt figyelembe vegyék, de viszont vannak kérdések még, olyan kritikus pontokban, amelyeket nem sikerült még megoldani. Úgy gondolom, hogy a járványjal minden országnak szembe kell néznie Európában, és ez kihat arra, hogy az eljárás hagy maga után kívánni valót. Köszönöm, hogy az elnök Pereira asszony lesz az utolsó hozzászóló. Tessék, öné a szó. Köszönöm, jó reggelt kívánok! sajnálatomat szeretném kifejezni amiatt, hogy nem tudok portugálul beszélni, főként akkor, amikor a tolmácsokat elbocsátják. És kérem, bocsássák meg, hogy az angolom kevésbé jó, mint a portugálom. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt az ezt a jelentést. Nem szabad kétségvonnunk az emberek szuverén döntését, minden további döntést a, szu- a szolidaritás alapján kell meghozni, figyelembe kell vennünk azt, hogy az itt élő brit állampolgárok, illetve az Egyesült Királyságban élő EU állampolgárok esetében el kell ismerni jogaikat, a tartózkodási jogokat, az egyenlő bánásmódhoz való jogokat, az egészségügyi ellátás, az oktatáshoz való jogokat, vagy a szociális jutatásokhoz való jogokat, és persze ezeket hordozhatóvá kell tenni, kölcsönösen el kell ismerni a szakképzést, a, a különböző képzettségeket. Sajnálatos az, hogy mindkét fél inkább csak a szabadkereskedelemre koncentrál a tárgyalások során, és nem pedig egyfajta partnerségre, szolidaritásra és együttműködésre. Köszönöm, mondja az elnök, mielőtt még megkezdenénk a szavazást, szeretném gyorsan ellenőrizni azt, hogy meg vagyunk-e a szavazáshoz elegen. 14 szavazóra lenne szükség, 15 vannak a teremben. Azt kérném a többi képviselőtől, távrésztvevőt arra kész, kérném, hogy nyomják meg a kézgombot, annak érdekében, hogy jelenlétükről biztosítsanak bennünket. Többen vagyunk, mint szükséges, így a szavazást megnyitom. Azt kérem mindenkitől, hogy a 6-7-es pontok esetében küldjék el a szavazataikat. 11 órakor zárul le a szavazás. Helena Dalival folytatjuk az eszmecserénket. itt van körünkben, örömmel látjuk önt, nagyon jó önt látni, és 10 percre szót kap, hogy megtartsa az előadását. Örülök, hogy itt lehetek, most ma reggel, van egy kis időm, 11-15-ig ráérek, mert utána egy másik ülésem lesz. Köszönöm, hogy meghívtak engem ide, és nagyra értékelem azt, hogy önökkel beszélhetek, és üdvözlöm ezt az eszmecserét az önök szakbizottságával, barátaimmal, kollégáimmal, hiszen ugyanazon céljaink vannak az egyenlőség irányába. Mindenképpen egy olyan világot szeretnénk, ahol mindenkit be lehet vonni, függetlenül attól, hogy milyen fajta személyes jellemzőkkel rendelkezik. Már most is sok mindent elértünk, és a továbbiakban is így fogjuk eltenni. Ugyanakkor bizonyára ismerik a valóságot, ez a valóság naponta emlékeztet bennünket arra, hogy milyen sokat kell még azért tennünk, hogy Európát közelítsük ehhez az elképzeléshez. A koronavírus okozta járvány láthatóvá tette azt, hogy milyen kapcsolatok vannak a szociális kirekesztés, a diszkrimináció és a gazdaságilag bizonytalan helyzet között. Mondani se kell azt, hogy az egészség garantálása az állampolgárok számára a lehető legfontosabb az Európai Bizottság számára. De annak érdekében, hogy a válaszunk teljes legyen, az állampolgárokat minden szükségleteik szerint a mi válaszunk középpontjába kell helyeznünk. Egyértelmű az üzenetünk, senkit sem szabad hátrahagyni. Milyen problémák vannak, amelyek mostan sokkal jobban jelentkeznek, például a nők és gyermekek elleni erőszak, bizonytalan helyzet a fogyatékkal élők esetében, és kockázatok azok számára, akiket diszkrimináció ér etnikai hozzatartozásuk miatt, például a romák, romák esetében, vagy az LGBT közösség tagjai esetében. Az erőszak elkövetői az áldozataikat bezárva találják otthonukban, és kihasználják ezt a helyzetet, szexuális, etnikai kisebbségeket vádolnak a vírus terjesztésével, populista kampányokat intéznek irányukba. Nagyon sok idős szemét, fogyatékkal élőt láttunk, aki a COVID áldozata lett, főként a bentlakásos intézményekben. Eleget kell tennünk kötelezettségünknek, amelyeket az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogaira szól egyezmény, illetve amit az EU szerződések rónak ránk. Mindenkit megillet az ellátás, beleértve ebbe a sürgősségi ellátást. Az Európai Bizottság gyorsan reagált a COVID válságra, és nagyon fontos intézkedéseket foganatosított az egészségügy, illetve a szociális politikák keretén belül. Ezeken belül számos intézkedés célozta a gyógyászati eszközök gyógyszerellátás biztosítását, pénzügyi segítséget nyújtottunk a tagállamok számára, hogy enyhíthetsék a munkanélküliség hatását, ez volt a SUR program. Elfogadtunk egy átmeneti keretet az állami segítségnyújtásról, illetve a KKV-k megsegítéséről. Folyamatos a párbeszéd a tagállamokkal. A tagállamok, amit elkezdték a e, karantén alkalmazását, én és kabinettem, illetve a bizottság szolgálatai szorosan elkezdtek működni a civil szervezetekkel és önökkel, európai parlamenti képviselőkkel, hogy információt gyűjtsünk be arról, hogy a nőket és kisebbségeket hogyan érinti ez a válság. Folyamatosan nyilatkoztatokat adtam ki annak érdekében, hogy a tagállamok figyelmét felhívjam arra, hogy a szociális egyenlőtlenség nőhet. Skiriakidis és Schmidt biztos kollégáimmal együtt az illetékes minisztereknek levelet küldtem, hangsúlyozva azt, hogy négy specifikus intézkedésre van szükség a sérülékeny csoportok eh, esetében a COVID járvány során. A múlt héten Borál főképviselővel és Jurova alelnökkel aláírtuk az ENSZ közös nyilatkozatát a fogyatékkal élő személyek jogairól. Továbbra is folytatjuk kapcsolatainkat a civil szervezetekkel, megvizsgáljuk azt, hogyan lehet jobban megfelelni a sérülékeny csoportok igényeinek. Hangsúlyozom azt, hogy a koronavírus reagálási befektetési kezdeményezés által a bizottság maximalizálni kívánja az EU támogatás hatását, beleértve az Európai Szociális Alap kihasználását, és az Európai európai segély alap főként a sérülékeny csoportokra háruló negatív hatásokat próbálja megválaszolni, beleértve az időseket, a romákat, a nőket és a gyerekeket. Az új eszköz, amelyel átmeneti segítséget adunk a foglalkoztatási veszélyek esetében, ez egy szükség megoldás. A cél az az, hogy a az olyan munkahelyekkel rendelkezőket vegyük meg, akiket érintett a COVID-járvány. 100 milliárd eurót adunk kölcsönök formájában az érintett tagállamok számára. Ugyanakkor, ahogy a különböző karantén előírásokat lazítják, új tervre van szükség, szükség van egy ambiciózus tervre a fogyatékossággal élők számára figyelembe kell venni a jelenlegi stratégia értékelésének eredményeit is. Biztosítani kell azt, hogy megmaradjanak a fogyatékossággal élők jogaik az a szociális jogok európai pillére, illetve az ENSZ egyezményt továbbra is figyelembe kell venni politikáink során. Ami a romák bevonását, illetve az LGBTI stratégiát illeti, illetve az egyenlő bérezés csomagját, illetőleg beleértve abba azt a javaslatot, amelyet tettünk a bérek átláthatóságával kapcsolatban, az új nemek közötti esélyegyenlőségi stratégiánk bejelentése után ezeket is a lehető leghamarabb meg kell oldanunk, és hamarosan erről is beszélni fogunk. Mindenkit biztosíthatok arról, hogy folyik a munka, és kész vagyunk arra, hogy időben előálljunk javaslatainkkal. Levontuk a tanulságot a COVID-19 járványból, és ezeket most már át kell formálnunk, figyelembe kell ezeket vennünk a jövőbéli kezdeményezéseink során. Sajnos megszakadt a kapcsolat. A 2021-es programban ezeket tehát mind figyelembe kell venni. Az új MFF esetében és továbbra is támogatni fogjuk azokat a fellépéseket, amelyekkel le lehet küzdeni a nemi alapú erőszakot. És nagyon fontos az, hogy a nemek esélyegyelőségét, a diszkrimináció ellenséget tegyük előtérbe, illetve a fogyatékkal élők jogait. A civil, szervezeti, civil szervezetek továbbra is nagyon fontos kedvezményezetteink maradnak rendkívül időket élünk, mindannyiunknak erősíteni kell fellépésünket, meg kell tennünk mindent állampolgáraink érdekében. Biztosak lehetnek abban, hogy komolyan veszem szavaimat, mandátumom végéig állok rendelkezésre annak érdekében, hogy együtt egy esélyegyenlőségi uniót tudjunk létrehozni. Köszönöm szépen, Dali asszony, most megadom a szót az első vita fordulóra. Az első hozzászóló az EPP nevében Vols asszony lenne. Öné a szó kettő percre. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlöm biztos asszony, remélem, hogy jól hallanak engem Írországból. Köszönöm szépen, biztos asszony, a bevezetőjét. Találkoztunk és beszéltünk LGBTIQ eseményen, és én, mint az Intergroup vezetője, szeretném megköszönni önnek munkáját. A kérdésem az LGBTIQ közösségekre fog vonatkozni. Egy sajtónyilatkozatában azt mondtam múlt héten, hogy figyelembe véve azt, hogy mennyire fontos az lgbt közösség, továbbra is azt láthatjuk, hogy nagyon nagy a diszkrimináció irányukba. A múlt héten azt láthattuk, hogy a magyar parlament olyan törvényeket fogadott el, amely a transgender személyeket támad. zero toleranciát kellene hirdetni az LGBTI diszkrimináció ellen. Köszönöm, Vos asszony, Jongérius asszony a következő az SND nevében. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, örülök, hogy itt van körünkben. Szerintem a COVID-19 válság esetében láthattuk azt, hogy tényleg mi a fontos, ki a fontos, azok, akik a frontvonalban dolgoznak, az ápolók, a doktorok, akik szeretteinkről gondoskodnak, a, a tanárok, akik hirtelen otthon találták magukat, és ami engem megdöbbentett, az az, hogy ezek a frontvonalbéli dolgozók, azok főként nők, és Hollandiában pontosan a COVID-19 járvány előtt a tanárok magasabb fizetést követeltek, és történelmünkben először még az ápolók is sztrájkba kettek, kezdtek. De nem csak arról van szó, hogy jobb fizetésre van szükségük, hanem nagyobb egyenlőségre van szükség. A holland statisztikák azt mutatják, hogy Hollandiában a bérek közötti különbség 23% az egészségügyi szektorban. A férfiak és nők közötti bérkülönbség tilalma benne van a jelenlegi szerződésekben, de úgy tűnik, hogy a férfiak gyakran 14%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak ugyanazban a munkakörben. Figyelembe véve azt, hogy ez nagyon fontos, hogy az EU egy új javaslattal álljon elő annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódot lehessen garantálni a nők és férfiak számára a munkahelyen. A szocialisták és demokraták a bérek átláthatósággal kapcsolatban egy új irányelvet szeretne. Ha jól hallottam, akkor holnap fogják előterjeszteni a bizottság munkaprogramját. Remélem nem leszünk csalódottak. Főként a frontvonalban dolgozók számára a bérek átláthatósága nagyon fontos, ezt kell erőltetnünk. Remélem, hogy kellemes üzenetet tudunk majd holnap közvetíteni ezen nők számára, amikor majd a bizottság munkaprogramját előterjesztik. Köszönöm, Jongerius asszony. Most eh, Veli asszony következik. Dear Chair, dear Commissioner, dear colleagues, go- Tisztelt kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon örülök annak, hogy kimondhatjuk, hogy Európa a legjobb hely a világon, de sajnos azt látjuk, hogy a tendenciák egyre rosszabbodnak, hiszen előítéletek, előítéleteket látunk mindenfelé, és ez bizony megnehezíti az egyenlőség biztosítását, illetve a fenntartható fejlődést. Sajnos azt is látjuk, hogy nagyon sokan áldozatul esnek az erőszaknak, és nagyon sok országban a áldozatok többnyire nő, női áldozatok, áldozatok a családi erőszak áldozatai, és a tendencia csak rosszabbodik. Ezen kívül észben kell tartani azt is, hogy az erőszak nem elfogadható, ezeket az eseteket föl kell, be kell jelenteni, de sajnos a áldozatul eső nőknek csak egyharmada fordul a hatóságokhoz. A COVID válság súlyosbította a helyzetet, és növekedett a családon belüli erőszak. Célunk az, hogy gyakorlati intézkedésekkel biztosítsuk a, a nők jogait, illetve a különböző uh, LGTB közösségek jogait. Ön azt mondta, hogy az Európai Bizottság a nemek közötti egyenlőséget alappillérnek tartja a különböző politikák kialakítása során. Kérdésem tehát az, hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezt a célt megvalósítsa, illetve támogassa az áldozatokat. Külön intézkedéseket foganatosítottak bizonyos országokban, illetve ennek eh, foganatosítására lenne szükség a jövőben. Hogyan próbálják erre ösztönözni azokat a tagállamokat, amelyek még nem hozták meg ezt a lépést. Elnök, köszönöm szépen, Lézi asszony a következő, két perce van, tessék. Okay, she's not connected. Nincs kapcsolat Lizzie asszonyal, úgyhogy Péter Hansen asszony következik kettő percben, és utána visszatérünk a Lizzie asszonyhoz. Madame Peter Hansen? Peter Hansen? Asszony, hall bennünket? Yes. Tessék, öné a szó. Jó reggelt kívánok! Ahogyan önök is tudják, a koronaválság során nagyon sok nő elveszítette az állását, és egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek bizonyos rétegek, nők, fogyatékkal élők, LGBT tagok, Kérdésem pedig az, hogy hogyan próbálja a bizottság elősegíteni azt, hogy a rendelkezéseket és a szabályozásokat megfelelően foganatosítsák, és segítsék ezeket a közösségeket. Illetve, ami a fizetésbeli különbségeket illeti, ez a kérdés engem is érdekelne, illetve nagyon fontosnak tartom az átláthatóságot, hiszen nagy mértékben találunk nőket, a kiszolgáltatott munkahelyeken. Nagyon sokszor részmunkaidőt vállalnak, illetve záros határidejű szerződések keretében működnek, dolgoznak a nők. Ezt a helyzetet is meg kell vizsgálni. Illetve utolsó kérdésem a gondozó tevékenység, hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez a gondozói, ápolói, gyermeknevelési tevékenység eh, nem üt vissza a női munkaerőpiacot illetően. Most pedig visszatérnénk Lizi asszonyhoz, öné a szó Lizi asszony, mondja az elnök. Sajnos még mindig nincs kapcsolat, úgyhogy visszatérünk Rafalszka. Eh, most a Rafalszka asszony következik, aztán ismét megpróbáljuk Lizi asszony. Rafalszka asszony, öné a szó. Biztos asszony, a kérdés... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új uh, diszkriminációs eseményekhez kötődik, amelyeket a, a járvány uh, váltott ki, hogy foglalkozik-e ezekkel a kérdésekkel. Nem történik-e meg azt, hogy kizárunk ö, ö, embereket, például időseket ö, különböző ellátási formákból. Azt hallottam, hogy az ilyenfajta embereket gyak, gyakran nem gyógyítják. Vannak olyan helyzetek, amikor nagyon magas halálozási arány alakul ki, ez egyfajta diszkrimináció igazából a kor alapján. Bizonyos tagállamokban voltak olyan helyzetek is, amikor a Covid-dal fertőzötteket támadtak, vagy olyanokat, akik karanténban voltak. Az Európai Bizottság rendelkezik-e információk adatokkal arról, hogy valóban diszkrimináltak-e Covid-dal fertőzötteket, illetve um, egészségügyi dolgozókat. Információ arról, hogy valaki például fertőzötte volt Covid-dal, szinte már megjelenik a különböző önéletrajzotokban lehet, hogy diszkriminálnak azok között, akiknek már van-e védettség a vírussal szemben. Nem szabad ilyenfajta diszkriminációnak megjelennie. Ez alapvető jogokat sért, de ez személyes, érzékeny személyes adatokat illethet. nem félnek attól, hogy egy két osztályú társadalom alakul-e ki. Vagy ön látott-e másfajta diszkriminációt a járvány kapcsán? Thank you, Madame Rafalska. Now we try again, Madame. Köszönöm szépen, Rafalska asszony. Megpróbáljuk ismét Lizzie asszonynal felvenni a kapcsolatot. Öné a szó, Lizzie asszony. Kérem nyomja meg a speak gombot. Látjuk önt, és most már halljuk is. Elnézést kérek. Azok a fogyatékkal élők, ne haragudjon, nagyon rossz a csatlakozás. Alig halljuk önt. Nos, a biztos asszony get anything what is saying. Sajnos semmit se lehet ebből hallani, nagyon rossz a kapcsolat, megpróbáljuk helyreállítani a kapcsolatot, és visszatérünk önhöz. Palopasszony. Palopasszony következik a GUE részéről. Garantire anche le istituzioni residenziali in modo che abbiano accesso ai dispositivi di protezione in via Intende la Commissione dei paesi Madam Lisi, de... Lizzie asszony, nagyon rossz az internetes kapcsolat, nem halljuk, amit mond, nem értjük, amit mond, megpróbáljuk a kapcsolatot helyreállítani. Most pedig Palop asszony következik a GUE részéről. Ö, vele sincsen kapcsolat, úgy látszik. Gemma asszony kapja meg a szót, tessék. Kettő perce van. Grazie. Mi sentite? Köszönöm, hallanak? Igen, halljuk. Rendben. Köszönöm szépen, kedves biztosasszony, ön is elmondta, az európai állampolgárok, akik nagyon kiszolgáltatottak, ők az igazi vesztesei ennek a járványhelyzetnek is. Május 11-én az Európai Bizottságban egy, benyújtottam egy szóbeli kérdést a fogyatékkal élők hagyásával kapcsolatban olyan kontextusban, ahol nagyon erőteljes volt a fertőzési veszély. Tehát a diszkrimináció, illetve az egészségügyi és védelmi eljárások hiánya a témája ennek a kérdésemnek. A tagállamokban nagyon gyakran a fogyatékkal élők semmiféle támogatást nem kaptak, vagy olyan kiárási korlátozásokat vezettek be az ő esetükben is, amelyek nem vették figyelembe az ő speciális helyzetüket. Az Európai Bizottságban vajon hogyan vélekednek mindenről, és hogyan kívánják az esélyegyenlőséget biztosítani a fogyatékkal élők számára, és garantálni azt, hogy a vonatkozó ENSZ megállapodást betartsák, és hogyan lehet az érintett civil szervezeteket bevonni ebbe a folyamatba. Biztos, hogy sokkal több időre lesz szükségük a fogyatékkal élőknek ahol, arra, hogy a válságból kilábaljanak, nekik nagyobb segítségre lesz szükségük, és vajon mindez hogyan fog hatni a következő évtized vonatkozó stratégiáira. És végül pedig az Európai Bizottság részéről elhangzott az is, hogy közös érdekünk az, hogy minden európai állampolgár számára biztosítsuk a méltányos életfeltételeket, de ne felejtsük el azt, hogy 30%-a a fogyatékkal élőknek a szegénység és a szociális kirekesztettség áldozata is egyben. És magasabbak az életének a költségei is egész egyszerűen a helyzetükből adódóan. Vajon mit tud ön biztosítani az európai állampolgárok alapbérével kapcsolatban hogyan lehetne figyelembe venni ebből a szempontból a fogyatékkal élők különleges helyzetét. we try, madam. Köszönöm. Most pedig Pálop asszonyhoz térünk vissza a GUE részéről, hát ha most már helyreállt a kapcsolat. Jó napot kívánok, kedves Dali asszony! Jól hallanak? Önök is tudják azt, hogy a válság előtt is már sokkal nagyon rosszabb helyzetben voltak a nők, és bizony még inkább ki vannak téve a szegénységnek és a nem megfelelő szociális feltételeknek a nők, illetve a leányok. Vajon a COVID-19-es válság okozta még nehezebb helyzet kapcsán mit kíván tenni az Európai Bizottság? Vannak olyan országok, akik egyébként már tettek lépéseket, másodszorban pedig az is érdekelne, hogy a válsággal kapcsolatos helyzet még tovább nehezítette a nők munkaerőpiaci helyzetét, hiszen nagyon sokan otthon kellett, rákényszerültek arra, hogy otthon maradjanak a gyermekekkel, vagy idősekre vigyáztak, és még inkább elveszítették a munkájukat. Az a helyzet, hogy a gondozásira vonatkozó jogszabályoknak is figyelembe kellene vennie a járvány okozta nehézségeket, és a beruházásokat ilyen értelemben kellene megvalósítani. És végül pedig vannak azért itt még olyan adatok is, amelyek arra világítanak rá, hogy a nők mennyire nehéz helyzetben vannak a válság következtében. Engem nagyon meglepett az, hogy az adatokat nem tehát agregált módon mutatják csak be, és nincsenek külön indikátorok a nőkre vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban kívánok e változtatni, vagy sem? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Lizi asszony még mindig nincs kapcsolatban, úgyhogy reméljük, hogy az ő kérdésére majd írásban kap választ. Dali, biztos asszony, öné a szó 10 percben, hogy választ adjon a kérdésekre. Tessék. Hallanak? Hallanak engem, kérdezi a biztos asszony. Igen. Rendben. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, hiszen ezek a kérdések azt mutatják, hogy az Európai Parlament képviselői valóban első kézből tájékozódnak. Az önök kérdései nagyon jól tükrözik a saját aggájaimat, illetve az munkatársaim munkájának fókuszpontját. A civil társadalommal, a parlamenttel, illetve egyénekkel közösen dolgoztunk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, a COVID milyen hatást fejtett ki elmondhatom, hogy az önök által feltett kérdésekből látjuk, hogy bizony ugyanazokkal kell, ugyanazokkal a dolgokkal kell szembenéznünk, ugyanazokkal, ugyanazzal a valósággal. És most szeretnék egyesével választ adni a kérdésekre. Elnézést kérek, hogyha kimarad valami, a kapcsolat sajnos nem volt mindig megfelelő, nem mindig hallottam önöket. Na nézzük akkor. Az első kérdés a transznemű állampolgárokra vonatkozott, illetve a magyarországi szabályozásra. Természetesen ez ellentétes az európai alapvető e, értékekkel, hiszen a nemek elismerése nemzeti kompetencia, és ezért ezért sajnos nem tudunk szabálysértési eljárást indítani ebben az esetben. Az LGBTI plusz stratégia foglalkozni fog a, ezen közösség jogaival konkrétan, illetve szorgalmazni fogjuk, hogy megfelelő jogi nemi, nemi elismerési szabályozás szülessen. Ami a fizetési átláthatóságot illeti, ez az első lépés annak érdekében, hogy orvosoljuk a fizetésbeli különbségeket, illetve a nyugdíjbeli különbségeket is. Mielőtt azonban ezzel a hiátussal foglalkoznánk, nagyon fontos, hogy átláthatóságot biztosítsunk, fontos tudnunk, hogy miről is beszélünk pontosan. Ezért prioritás számunkra az, hogy első lépésként az átláthatóságot biztosítsuk. Ennek érdekében folynak a munkák, és próbáljuk feloldani a jelenlegi titkolózást, ami a fizetéseket illeti. A tagállamokat arra ösztönözzük, hogy tegyenek eleget az intézkedéseknek. Ahogyan elmondtam, ebben az évben ezzel a kötelező érvényű intézkedéssel foglalkozunk, és nagyon reméljük, hogy erre lehetőség is nyílik a közeljövőben. Jó ütemben haladunk, ezen szabályozást illetően, és nagyon remélem, hogy hamarosan <clears throat> beszámolhatok majd erről a jogilag kötelező intézkedésről. Ez csak egy első lépés lesz, de hosszú távon a nemek közötti fizetésbeli különbséggel, illetve a nyugdíjkülönbséggel is foglalkozni fog. Ami a nők elleni erőszakot illeti, Először is azon tagállamok, amelyek nem ratifikálták az isztambuli egyezményt, azoknak mindenképpen ezt meg kell tenniük a nők, illetve minden olyan személy érdekében, aki áldozatul esik valamilyen erőszaknak. Bulgáriára, Csehországra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra és Szlovákiára gondolok, hiszen ezek azok a tagállamok, amelyek nem ratifikálták az isztambuli egyezményt. Hogyha ez megtörténik majd hivatalosan, akkor ez segíteni fogja a munkánkat, és megerősíti a helyzetünket, akkor a bizottság is ratifikálhatja majd az isztambuli egyezményt. Addig azonban, amíg minden tagállam nem ratifikálja ezt az egyezményt, addig sajnos meg van kötve a kezünk, és ezt önök is tudják. Hogyha időben nem történik meg ez a ratifikáció a tagállamok részéről, akkor a bizottság további intézkedéseket fog javasolni, amelyek a nemek közötti egyéb e, esélyegyenlőségi stratégiának megfelelnek. Kérem, segítsenek a tagállamaikkal kapcsolatos munka során ezt a hat tagállamot meg kell győznünk arról, hogy ratifikálják az isztambuli egyezményt. A legjobb érv pedig ezen országok vezetőivel a legjobb érv az lehet, hogy jobban oda kell, hogy figyeljenek a társadalom női tagjaira. Számomra az isztambuli egyezmény a norma, ami a nemi alapú erőszak kérdését illeti, az isztambuli egyezmény, a standard, a norma. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük azt, hogy ezen hat tagállam ratifikálja az egyezményt. Ami a fizetések átláthatóságát illeti, nos, ahogyan önök is tudják, foglalkozunk azzal, hogy megvalósítsuk a mainstreaming elvet. Ez nagyon fontos a nemek közötti esélyegyenlőség stratégia szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a fizetési átláthatóság, transzparencia figyelembe kell, hogy vegye a mainstreaming erőfeszítéseket és a különböző szakadékok, hiátusok betöltését. Ami pedig az idősebb lakosságot illeti, igen, a válság során végzett munka kapcsán nagyon sok példát láttunk, ahol az idősebb embereket nem megfelelő bánásmódban részesítették. Tudom, hogy nem feltétlenül a legjobb egészségügyi standardok alapján születtek döntések, illetve az antidiskriminációs normák alapján, és bizony az idősebb lakosságot ez súlyosan érintette. Nem áll rendelkezésemre statisztika, és nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e ezen a területen statisztikát felállítani, de valószínűleg történt diszkrimináció, illetve illetve ha már egy élet is ennek áldozatul esett, az már önmagában túl sok. Úgyhogy erre vonatkozóan a iránymutatások születtek, teljes mértékben elítélem az ezzel kapcsolatos hibákat, és mindent meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a jövőben ez nem fordul elő. Tehát nem diszkriminálják az idősebb lakosságot. Ami pedig a fogyatékkal élőket illeti, a fogyatékossági intergruppal tárgyalásokat folytatunk, és nagy mértékben odafigyelünk az általuk megfogalmazott kérdésekre, aggályokra. az esélyegyenlőség megnyilvánul majd a fogyatékossággal élőkre vonatkozó stratégiában is. Aztán már a COVID válság előtt is nagyon sokat foglalkoztunk a női lakosság elszegényesedéséről. Ezt a COVID válság csak felgyorsította, megerősítette, és még inkább kiszolgáltatottá tette azokat a rétegeket, akik már eleve diszkrimináció áldozatai voltak. Ők tehát azok, akik elsősorban magas árat fizetnek, anyagi, biztonsági területen a munkahelyeket elveszítették, ők azok tehát, akik nagy mértékben már az előző pénzügyi válságnak is áldozatai voltak, illetve az azt követő időszaknak is áldozatai voltak. Úgyhogy remélem, hogy levonjuk a tanulságot, megtanuljuk a leckét, és ugyanazokat a hibákat nem fogjuk elkövetni a mostani helyreállási időszakban. Tudjuk, hogy jelenleg azt látjuk, hogy ismét a nők fizetik meg az árát ennek a válságnak, magas árat fizetnek, és ezen tudás birtokában arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy a COVID válságra való reakcióik során a tagállamok külön figyelmet szánjanak erre a rétegre, és ne ismételjük meg a 2008-as pénzügyi válság helyreállítási időszakának hibáit. Remélem, hogy levontuk a tanulságot, és egyre inkább odafigyelünk erre a rétekre. Három héttel ezelőtt egy webináriumon vettem részt, amely a nők helyzetével foglalkozott, női vezetőkkel tárgyaltunk a világ különböző országaiból, és mindenhonnan ugyanezt a képet kaptuk, ugyan erre a valóságra reflektáltak. Oda kell tehát figyelnünk erre a rétegre. Meg kell vizsgálnunk, hogy a COVID milyen hatást fejt ki a női lakosságra vonatkozóan. Ezt nyomon fogjuk követni, monitoringozni fogjuk, és megpróbáljuk elkerülni azt, hogy további áldozatokat szedjen a helyzet. A fizetések átláthatóságára vonatkozó intézkedés mindenképpen segítséget fog nyújtani. És ennek eredményeképpen tudni fogjuk pontosan, hogy a nők milyen fizetést kapnak, milyen foglalkoztatási körülmények között kell dolgozniuk, illetve hogy fizetésük eltér-e a férfi kollégák fizetésétől. Ugyanez vonatkozik az LGBT közösség tagjaira. Ami a roma közösséget illeti, a roma közösségre vonatkozóan is van egy stratégiai keretünk, itt is levontuk a tanulságokat, és tudjuk, hogy már eleve rossz helyzetben voltak a roma közösségek, illetve bizonyos roma közösségek. Látjuk, hogy ezt a Covid-válság hogyan súlyosbította. Ami a fogyatékkal élőket illeti, most külön figyelmet szánunk erre a rétegre, és nyomon követjük a helyzetüket, vizsgáljuk azt, hogy a COVID-válság eredményeképpen esetleg aránytalanul negatív hatást szenvedett ez a közösség. Nagyon fontos, hogy a munkánk részletes legyen és kritikai szemléletű, az év végére hozzuk tető alá ezt a felmérést, illetve a jövő év elejére nagy mértékben számítok az önök segítségére is ebben a témában. Hiszen önök a legerősebb szövetségeseink, hiszen önök kapcsolatban állnak az állampolgárokkal, önök állnak a legközelebb, a legszorosabb kapcsolatban az állampolgárokkal. és segíthetik a bizottság munkáját, hogy az átfogó legyen, és kitérjen minden részletre. Ezért nagyon fontosnak tartom a közös munkát. Ugyanígy a civil társadalomra is nagy mértékben számítunk, hiszen ők is közvetlen kapcsolatban állnak az állampolgárokkal. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon köszönöm, hogy eszmecserét folytathattunk, és remélem, hogy sok hasonló eh, esetre lesz még lehetőségünk. Sajnos ez egy kicsit eh, túl hosszúra sikeredett. Miután 11 eh, óra 15 perckor önnek el kell mennie, ezért a második kérdéskörre már nem fog tudni választ adni. Természetesen azért ettől még megnyitom a kérdések sorát. Kérem, hogy mindenki a lehető legrövidebben szóljon hozzá, legrövidebb megjegyzéseket tegye, és hát majd megkapják a választ írásban. Dália asszonynak sajnos el kell menni, ez máshogy nem lehetséges. Furla úr következik. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenki jól tudja azt, hogy a fogyatékkal élőket a legnehezebb helyzetbe hozta ez a mostani járvány. Az Európai Bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ENSZ vonatkozó egyezménye továbbra is megvalósuljon, ugyanakkor a szociális szektor nagyon fontos szerepet játszik ebből a szempontból. Hogyan tudja a bizottság biztosítani azt, hogy a tagállamok is odafigyeljenek ezekre a szociális dolgozókra, vajon a szektor számára különleges támogatásokat nem kívánna az Európai Bizottság megvalósítani. Sokáig ugye ö, kiárási korlátozások voltak, és ö, sajnos a családon belüli erőszak ö, is növekedést mutat, vajon ne statisztikákkal alá tudják-e támasztani. Köszönöm szépen. Mark Angel következik. Köszönöm szépen, kedves biztos én rögtön rátérek a lényegre. Fontos lenne a horizontális mentességi irányel figyelembevétele. Nagyon sok diszkriminációt látunk, erről már korábban is beszéltünk, a járvány kapcsán is, főként a fogyatékkal élőkkel szemben mutatkoznak ezek meg, és nem tudom, hogy az Európai Bizottság aktívan dolgozik-e ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, és hogy vannak-e új javaslatok, vagy pedig a régihez kívánunk, kívánjuk tartani magunkat. Az LGBTI csoport tagjaként azt kell, hogy mondjam, hogy a civil szervezetek nagyon sokat várnak, és minél hamarabb ami a fogyatékkal élőket illeti, itt sürgősségi intézkedésekre van szükség a bizottság részéről, ezt egyébként nagyra értékeljük, de ugyanakkor a fogyatékkal élők számára sokkal nehezebb lesz hosszú távon kilábalni ebből a válságból, tehát további támogatásokra lesz szükség, itt a szakbizottságon belül is dolgoztunk már egy anyaggal kapcsolatban, de sajnos a plenárison ez nem ment át. Remélem, hogy azért ezeket az intézkedéseket, vagy ezeket az gondolatokat figyelembe fogják venni. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy Dali asszony mégis egy picit tovább maradhat, úgyhogy reméljük, hogy majd választ tud adni ezekre a kérdésekre is. Ez egy nagyon jó hír. A rínyú részéről Szemelő asszony következik. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni, tisztelt biztos asszony. A február 11-i állásrólásában a parlament arra kérte önt, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség irányelvet vigye előre. 27,8%-os a nők aránya az igazgató tanácsokban, ez messze van a 40%-os céltól a problémát meg tudná oldani egy jogszabályban rögzített női kvótával megoldani, hiszen a nők mellett más csoportok is vannak, akik származásuk, nyelvük, bőrszínük, vagy pedig fogyatékosságuk alapján hátrányban részesülnek. Hogyan kívánja ezeket a hátrányos helyzetű csoportokat a jövőben jobban bevonni a munkaerőpiacra? A tanácssal beszélte már erről, és sikerült-e lépést elérni ezen a területen? Köszönöm. Zsamé, please. Köszönöm, Zsamé asszony következik. Vous m'entendez? Hallanak? Rendben. Beszélhet. Elnök asszony, kedves kollégák, az is igaz, hogy a családi élet és a munka alapvetően összeegyeztethető kellene legyen, ugyanakkor ez nagyon sok döntést is magával von, és nagyon sajnálatos az, hogy mindenhol a kisebbségeket védik, és gyakorlatilag mégis van egy olyan kategória, akivel egyáltalán nem foglalkozunk soha. Azokról van szó, akik a gyerekeikért szeretnének élni, és a családon belül szeretnék megvalósítani önmagukat. Azzal kapcsolatban kívánnak dolgozni, hogy a gyermekeiket neveljék, és hát bizony így járulnak hozzá a társadalomhoz, hiszen ők azok, akik felnevelik a gyermekeiket, és aztán ezek a gyermekek majd hozzájárulnak a jövőbeli társadalom alakításához. A háztartáson belül dolgozó nők ö, imázsát nagyon sokat rontotta az extrém feminizmus, és ne felejtsük el az otthon élő édesapákat is, akik ö, akiket nagyon sok diszkrimináció él, ér. Sajnos megszakadt a felszólalás. Most folytatja Zsámé asszony. Ne felejtsük el a demográfiai válságot, hiszen fontos lenne az, hogy a társadalom megújulását támogatni tudjuk, nem, nem bevándorláson keresztül, hanem egy olyan családpolitikán keresztül kellene ezt megvalósítani, amely a férfiakat, azokat a férfiakat és nőket támogatja, akik a családon belül szeretnék megvalósítani önmagukat. Köszönöm, Zippen asszony következik. Yes. Thank you. Köszönöm. Sajnos Egyáltalán nem hallható a felszólalás. Of the present EU disability strategy and that they are preparing also an internal evaluation um, on the base, basis of which the new so-called post-2020 strategy will be drafted. Um, Sajnos a felszólalás minősége továbbra is uh, tolmácsolhatatlan, nem lehet hallani jól, és nem lehet érteni a felszólalót. And in line with, I would like to ask, dear Commissioner, about the state of play of the preparation. Most egy kicsit jobb. A kérdésem a 2020 utáni időszakra vonatkozik, és arra, hogy a civil szervezetek hogyan kapcsolódhatnak be ebbe a folyamatba. A romákkal kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Ők a legkiszolgáltat rosszabbak, szegregálták őket Európában mindenhol, és ezért az egészségügyi válság is őket erőteljesebben éri. A roma ellenességet nem lehet figyelem, figyelmen kívül hagyni. A kérdésem a következő lenne, az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a következő MFF a roma inkluzióval kapcsolatos célkitűzéseket is tartalmazza a beruházási célok között. Köszönöm, Langenzipe asszony. Sido asszony következik. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Jó napot kívánok, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim! Szeretném felhívni a figyelmet két dologra. Az első az idősekre vonatkozik, főként a járvány nehéz idejében nagyon gyakran őket kirekesztik, egyről vannak, nem kapnak segítséget, Rafalszka asszony már beszélt arról, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a, ezekben a bentlakásos otthonokban is az idősek, nehéz eh, helyzetben vannak a gyógyítás szempontjából is, és nagyon sokan megbetegedtek. De úgy tűnik, hogy nagyon fontos szerepet játszanak itt a digitálisan kirekeztettek az időseknek, gyakran nincsen lehetősége arra, hogy hozzáférjenek az internethez. Nincsenek digitális képességeik, és a következő a kérdésem. Az Európai Bizottság jelentette azt, hogy a demográfiai változásokkal kapcsolatban majd lesz egy közleménye, és szeretném, hogyha az idősek helyzetét figyelembe vennék, és szeretném, hogyha a bizottság javaslatot tenne, amelyel a jövőben az idősek kirekesztése megváltozta. A másik kérdés, Lengyelországban van ma az anyák, anyák napja, és eh, így szerintem jó alkalom az arra, hogy minden anyának minden jót kívánjunk Európában, de szeretném hangsúlyozni ennek kapcsán azt, hogy biztosítani kell, főként a nők esetében, akik a járványok esetén otthon maradnak, foglalkoznak gyerekeikkel, elveszíthetik munkájukat, kirekeztik őket. Nagyon fontos ez a probléma, és a bizottságnak ezzel is egyértelműen foglalkoznia kell. Thank you. Köszönöm szépen. És az utolsó felszólaló Kievi asszony következik a GUE részéről. Köszönöm szépen! Kedves Dali asszony Franciaországban Emmanuel Macron elmagyarázta, hogy a COVID-19-es járvány egy háború, és hogy gyakorlatilag ebben a háborúban a nők azok, akik első sorban vannak, akár az egészségügyi dolgozóként, akár munkás nőként, és hát ez a helyzet Párizsban épp úgy, mint Madridban, vagy bárhol máshol Európában és a világon, ők azok, akik készen álltak arra, hogy a gazdaságot felpörgessék, hogy megvarják a maszkokat, és így tovább. És ugyanakkor nevetséges bérezést kapnak mindezért. Ez a válság is rámutatott arra, hogy a nőknek mennyire fontos szerepe van, és hogy ugyanakkor még inkább elfogadhatatlan az, hogy mennyire bizonytalan helyzetben vannak, és milyen kevés pénzért kell dolgozzanak. A nőket nem szabad elfelejtenünk, nem szabad, hogy újra elhallgattassuk őket, hogyha ez az úgynevezett háború véget ér végre a szavak és a szép szimbólumok nem elégségesek, a nőket ténylegesen támogatni kell a helyzetükön keresztül. Nem szabad elfelejteni a tagállamokon belül és az unióban sem a nők szerepét ezzel a válsággal kapcsolatban. Úgy tűnik, mintha a bizottság az átla- a bér átláthatóságra vonatkozó intézkedéseket már nem tartja prioritásnak, pedig ez régebben az volt Dali asszony, esetleg ön elköteleznie magát amellett, hogy ezeket az intézkedéseket prioritásként kezelje, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért tudjunk végreadni a nőknek is. Főként azokban a munkakörökben, ahol a nők vannak többségben, hogy nem mindig utolsóként tekintsünk rájuk. Köszönöm szépen! Deli asszony ott van még velünk? Nincsen, sajnos nincs itt. Egy üzenetet küldött néhány perccel ezelőtt, hogy sajnos nem tud tovább maradni. És természetesen a kérdésekre e-mailben mindenki választ fog kapni. Továbbra is nyitva áll egyébként a szavazás lehetősége 11 óra 30 percig. Most még a 9-es napirendi pont következik, amely nem más, mint Jürgen Siebellel való egyeztetés, eszmecsere a Sibifob részéről. Itt van? Úgy tűnik, hogy igen, tehát ez nagyon nagy megteszteltetés számomra, hogy önt köszönthetem. Ön egy tanulmányt fog bemutatni az ügynökségük részéről, konkrétan a COVID-19-es válság hatása a munkaerőpiacra címet viseli. Ez Johannes Beckert is szeretném köszönteni, aki a korábbi parlamenti képviselő, és aki Bécsből követi a mai ülésünket. Önnek adom meg akkor a szót, és 10 percet kap a prezentációra. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy önökkel megvitathatom ezt a koronavírussal kapcsolatos legutóbbi fejleményekre vonatkozó tanulmányunkat. Vannak itt szlájdok, amelyeket nem tudok sajnos bemutatni. És hát bizony, az ezzel kapcsolatos információkat majd el fogom küldeni. Nos, egy átmeneti időszakot élünk. 2019-ben a EU27-ek nagyon jó foglalkoztatottsági rátákat tudtak mutatni, 0,7%-kal tudták növelni még tavaly is a foglalkoztatási rátát, az azt megelőző évben viszont 1,1%-os volt a foglalkoztatás növekedése. Természetesen a Covid-válság mindezt tönkretette, és gyakorlatilag nagyon bizonytalan helyzet alakult ki, ez pedig hatással van a gazdaság bizalmi hangulatára is, és sajnos önmagát beteljesítő jóslatként is működhet. Ebben a kontextusban nagyon fontos az, hogy motivált és képzett munkaerővel tudjunk számolni. Ezért rendkívül fontos az, hogy a gazdaság átalakulására felkészüljünk, és ezért a szakképzést is fel kell pörgetnünk, mert ezen keresztül tudjuk a jövő kihívásait ellenőrzés alatt tartani. A legutóbbi találkozóik során is hallhattak arról, hogy milyen potenciális gazdasági sok hatásokkal kell majd számolni. A fiatalokat épp úgy érintheti mindez, mint más korosztályokat. Ezért a szakképzésbe való befektetés, és általában az oktatás, a képzésbe való befektetés a lehető legjobb előrevezető lépés, hogy lássuk azt, ha a fiatalok felé is megmutassuk azt, hogy hogyan kívánjuk elképzelni a jövő gazdaságát. És ebbe a vízióba mindenkit be kell vonni, a fiataloktól, a diákokon keresztül, a munkavállalókon keresztül mindenkit. A COVID-dal kapcsolatos munkáinkat három tengely közé, köré építettük. A hálózatainkból merítünk adatokat, vagy más forrásokból, és természetesen azért itt van egyfajta háttérmunka is, egy mélyebb gondolkodás is, amely a hosszú távú trendekre fókuszál. És végül, de nem utolsó sorban, vannak itt mélyreható elemzéseink is, nemzetközi átfogó kutatásokon keresztül valósítjuk ezt meg. Engedjék meg, hogy először végigmenjünk néhány gondolaton, hogy mik azok az újdonságok, amelyek a COVID-19-es válság kapcsán merültek fel. Az egyik legfontosabb és nagyon érdekes adat európai szinten mutatkozik meg, az az, hogy a önéletrajzok beadása legalább 30%-kal csökkent a beadott önéletrajzok száma 8 országban. Ez pedig azt mutatja, hogy nagymértékben csökkent a bizalom azzal kapcsolatban, hogy lehet-e új munkát találni. Ennek egyébként nagy és rossz hatása lehet hosszú távon. A következő szlájdom négyes számot viseli. Ez ebben feltesztük a kérdést azzal kapcsolatban, hogy hol van, hová tűnt a bizalom, és mi a helyzet az online oktatással, képzéssel kapcsolatban. Nagyjából 80%-kal növekedett az ezzel kapcsolatos keresések száma. Egy másik fontos gondolata a különböző gyakorlati foglalkozások és és más foglalkozásokra vonatkozik, ezeknek is nagyon nagy mértékben csökkent a száma, és ennek hatása volt a szakképzés lebonyolítására is, ahol ugye fontos lenne a gyakorlati megvalósítás, tehát a szakmai gyakorlatok lebonyolítása. Itt fontos lenne az, hogy minél hamarabb az online platformokra terelődjön át a az oktatás, ugyanakkor nagyon sokszor ez nehézkes, nehéz a diákokkal a kapcsolat fenntartása, nem mindenkinek vannak videóanyagai, amelyek feltölthetők, és nehéz meg bizonyos szakmákon belül a szakma bemutatása videón keresztül. Aztán itt vannak a, a diák csere kérdései is, amelyeknek szintén nagy változáson keresztül ment ez át, és itt nagyon nagy rugalmasságra és koordinációra van szükség. Nézzük meg, hogy hogyan reagáltak a különböző cégek. Nos, hát attól függően, hogy milyen szektorról beszélünk, nagyon különböző válaszokat láthatunk. Volt, ahol teljes mértékben folytatni lehetett a gyakorlati képzéseket, például az élelmiszeriparban és az egészségügyben, mert hát ugye ezek eszenciális szektoroknak minősülnek. Máshol, mint például a wellness, a turizmus vagy a szállodaiparban teljes mértékben megszűnt a gyakorlatok megvalósítása, tehát ennyire különböző képet látunk szektorról szektorra vándorolva. Nagyon fontos ezért a, annak a figyelembevétele, hogy a gyakornokoknak van-e szerződése vagy sem, és hogy mi történt velük akkor, hogyha bezártak az adott cégek, ahol nem voltak ilyen szerződések, ott egyáltalán nem biztos, hogy bármiféle ö, javadalmazást ö, vagy segélyt kapnak most ezek ö, a gyakornokok. A hatos ö, oldalon egy ennyire nehéz munkaerőpiaci helyzetet mutatunk be, a fiatalok és a felnőtteknek nyújtott iránymutatás is nehézkesé válik a karrier tanácsadás szempontjából. Gyors intézkedésekre és értékelésekre van szükség azzal kapcsolatban, hogy az egyes régiókat, országokat milyen mértékben érintette a koronavírus. Aztán hát egy nagyon fontos téma a digitalizáció, miután a szolgáltatóipart szinte teljes mértékben le kellett zárni. Ezzel kapcsolatban kommunikációs kihívásokról is beszélhetünk, és hát láthattuk, hogy azokban az országokban, ahol több csatornás szolgáltatásokat meg tudnak valósítani, ott hamarabb megvalósult az áttérés is. Ugyanakkor fontosan az egyetemes hozzáférést biztosítani, és ezt azért is hangsúlyozom, mert nem szabad, hogy a különböző pszichológiai korlátok, vagy a különleges igények, vagy a digitális szakadék tovább mélyüljenek igen gyakran az is problémát jelenthet, hogy össze kell hangolni a munkát más érintett felekkel, podcastok, digitális szolgáltatók bevonására van szükség a fogyasztói szemlélet megvalósításának szempontjából is. Tehát itt egy hosszú távú ö, ajánlási listára van szükség, különböző gazdaságélénkítési programokkal kapcsolatos értékeléseket majd lassan tudunk megvalósítani. Aztán nézzük meg azokat a szektorokat és foglalkozásokat, amelyeket leginkább érintette ez a válság. Van egy pozitív hatás is az automatizmusok, a közép és hosszú távú szempontból azt látjuk, hogy vannak itt azért új munkahelyek is az informatika területén nagyjából 2030-ig több mint másfél millió munkahely jöhet létre az informatikai szektorba. Kicsit felgyorsítom. A nyolcas oldalon azt is látjuk, hogy kik azok, akik korai elhagyóknak minősülnek, ezzel kapcsolatban bizonyára lesznek kérdések, de itt menjünk tovább, mert van egy olyan slide, a 9-es számú, amely számomra nagyon fontos, itt különböző adatok alapján jártunk el. Vajon miért nem lesznek soha robotok a az emberekből, aztán megvizsgáljuk azt is, hogy mit lehet tenni a menekültekkel a COVID-19-es válság után, aztán a turisztikai szektor kockázatos munkahelyei, vagy veszélyeztetett munkahelyei. Ilyen kontextusba kell mindezt megvizsgálnunk. Ezek a kutatási programok mindig is megvoltak, ugyanakkor most bizonyos területek felerősödtek, a szakképzés illetve a gazdasági újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységünk most fontosabbá vált. Egy mélyreható elemzést kell végezni hosszú távú hatások vizsgálatának érdekében. Most leginkább a COVID az, ami áthatja ezeknek a, a tanulmányoknak a szellemiségét. A koronavírusból fakadó tanulságok levonása nagyon fontos a cégeknél és szervezeteknél is, tehát nem csak az Európai Bizottság, hanem más nemzetközi szereplők véleményére is kíváncsiak vagyunk, az OECD, az ILO, az ILO, illetve az UNESCO is érdekelnek bennünket, illetve az, hogy milyen állandó választ lehet adni a COVID-19-es válságra nemzeti szinten és európai szinten egyaránt. Vajon a koronavírusnak lesznek-e hosszú távú munkaerőpiaci hatásai? Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk az összes releváns aspektust, és a koronavírusnak az arra vonatkozó hatásait. Néhány megjegyzéssel zárnám, ez természetesen csak egy ilyen pillanatképet mutat, de kérem, hogy nézzék meg a publikációinkat és a weboldalunkat, mert azon lehet látni a részleteket, és természetesen várom a kérdéseket, és állandóan kutatásokat végzünk. A koronavírus válsággal most kell foglalkoznunk, a gazdasági vetületeikkel, a gazdaság élénkítéssel most kell foglalkoznunk a munkaerőpiaci helyzet, az oktatás és a képzés helyzete kritikusan fontossá válik a koronavírust követő időszakban. Segíteni fogjuk a döntéshozókat azzal kapcsolatban, hogy rendszerekre milyen hatást gyakorolt a válság, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a feltett kérdésekre választ tudjunk adni. Köszönöm szépen Zíbel úr az előadását. Most csak egy kérdésforduló lesz, a koordinátorok, illetve más képviselők kaphatnak szót. Az első Kászá úr lesz az EPP részéről. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm Zíbel úrnak azt, hogy itt van ma körünkben. A COVID-19 járvány lassul, a tagállamok megszüntetik a korlátozásokat. Szerintem emiatt most már jobban kellene koncentrálni a helyreállításra. Ez a járvány kihatotta az életünkre, a gazdaságra, és eh, ahogy növekszik a munkanélküliségi ráta, egyre több cég bezár, és egész iparágak nem képesek eh, működni, ezért fontos az, hogy legyenek biztonsági hálók a rászorulóknak. Más eh, ügynökségekkel, ez a Szedefob, szerepet fog játszani az átalakulásban, biztosítván azt, hogy az információ mindenki számára elérhető, és, ez egy, és ezek friss információk, és így a döntéshozók megfelelő eszközökkel tudnak döntéseket hozni. Az ESF VET Awardra szeretném felhívni a figyelmet. Ez volt az az eszköz, amelyek lehetett emelni a legjobb nemzeti gyakorlatokat. A kérdésemre rátérvén, a jelenlegi egészségügyi kockázatok tükrében észszerű-e az, hogy nagyon sok oktatási projektet online módon nyújtanak, milyen fajta hatásai vannak a sérülékenyek részvételére az ilyen programok, főként akkor, amikor hozzáférésük a digitális platformokhoz vagy az internethez korlátozott. Köszönöm. Elnök, az SND nevében Szaliba asszony a következő. Tessék, öné a szó. Először is szeretném azt hangsúlyozni, hogy a politikai frakcióm mennyire nagyra értékeli az ügynökség munkáját, szakértelmet tudnak nyújtani az európai szakképzés oktatás tekintetében. A szakképzés mindig is fontos volt az Európai Unió számára. Ma ez sokkal jobban igaz, mint korábban. A korona járvány megmutatta azt, hogy milyen hatása van a képzésnek a munkaerőre, munkaerőpiacra. Nagyon sok munkahely került veszélybe a korlátoz intézkedések miatt. A CEDEFOP nagyon fontos lesz a következő hónapokban, és valóban szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel. A mentesítés során a parlament foglalkozott a CEDEFOP hozzáadott értékével, és azzal, hogy esetlegesen össze lehetne vonni a cerefokot, cerefopot más ügynökséggel. Hangsúlyoznám, hogy ez nem volt a mi álláspontunk, és erről nem is beszéltünk sohasem a szakbizottságban. A mi szakbizottságunk illetékesít, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önök munkáját támogassam. A koronavírus járványnak súlyos kihatásai vannak a munkahelyekre, ezért nagyon fontos az, hogy koncentráljunk arra, hogy megfelelő foglalkoztási politikát, munkaerőpiaci politikát hozzunk létre, hogy kiegyensúlyozzuk a járvány negatív hatásait. A kérdésem a következő, milyen tervek vannak a továbbképzések erősítésére, az átképzésekre, főként a sérülékeny lévő munkavállalók esetében? milyen közvetlen, célzott politikai intézkedéssel lehetne megelőzni a munkahelyek eltűnését, és azt, hogy még nagyobb szociális egyetlenség alakuljon ki a válság miatt. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a befektetések, amelyek a sérülékeny munkavállalókra, munkavállalókat célozzák meg, illetve figyelembe veszik a digitális képességeket, és hogyan lehet figyelemmel követni a COVID hatásokat, és hogyan lehet garantálni azt, hogy ne csak képzést adjunk, hanem azt is biztosítsuk, hogy megfelelő munkahelyeket kapjanak, megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni. Köszönöm, mondja az elnök, Rafaela asszony a nevében. Köszönöm szépen, köszönöm az előadást és azt, hogy elmondta véleményét. Szeretnék egy kérdést feltenni, amely az inkluzióról szól. Kíváncsi vagyok arra, hogy tudná példát adni tagállamokról, ahol jó volt az együttműködésük, és az EU intézmények hogyan tudnának a legjobb gyakorlatokból tanulni, ez lenne a kérdésem. Milyen fajta fellépést lehet tenni annak érdekében, hogy az inkluzió napirendre kerüljön bizonyos csoportok esetében? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Dominik Bilde a következő. Merci, madame, euh, merci, madame la présidente, merci. Köszönöm szépen, euh, elnök asszony. Először is euh, szeretnék visszatérni a SZEDEFOP tanulmányára, amely a foglalkoztatási hatásával foglalkozik a COVID-nak. Az Európai Unión belül körülbelül a munkahelyek 23%-át ez érinti. Ez nagyon is aggasztó, hiszen jól mutatja, hogy vannak olyan régiók Európában, amelyek e, ennek a hatásnak a célvonalában vannak. Gondolok itt például a KKV-kra, a kisvállalkozásokra, ahol nagyon nehéz bevezetni a távolságtartási intézkedéseket. Azt gondolom azonban, hogy mindannyian a fiatalokra összpontosítunk jelenleg, hiszen nagyon fontos az, hogy a fiatal diplomások belépjenek a munkaerőpiacra, és a, megbirkózzanak a COVID hatásával a hosszú távon. Franciaországban például azt látjuk, hogy a 2010-es diplomások ereje 12 kal csökkent, és ők bizony a 2008-as pénzügyi válságnak az áldozatai lettek. Kérdés tehát az, hogy hogyan lehet garantálni a fiatalok számára az, hogy, a, hogy alkalmazkodni tudjanak ez a jelenlegi helyzethez. Milyen intézkedéseket hozhatunk? Ezen kívül ezen kívül a menekültek alkalmazására szeretnék még kitérni, hiszen Például Olaszországban mintegy 200 ezer menekült helyzetét regularizálták ennek érdekében. Kérdésem tehát az, hogy hogyan kívánnak föllépni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és hogyan, hogyan próbálják ezt a kérdést foganatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Langenziben asszony a következő a zöldek nevében. Igen, köszönöm szépen. A 2008-as válság rámutatott arra, hogy a fiatalok mennyire sérülékenyek a gazdasági recesszió szempontjából összehasonlítva más korcsoportokkal nőttek a munkanélküliségi ráták 40% fölé, és a fiatalok azon része, akik nem voltak munkanélküliek, azok, azok közösségben voltak. Ez óriási hatással járt a fiatalok életére. A gazdasági veszteség jelentett az, hogy ilyen sok fiatal a munkaerőpiacon kívül maradt. Ez több száz milliárd euró rugott évente, ez a gazdasági veszteség. Megjelent az úgynevezett platform munka, nulla ö, órás ö, munka, a nulla órás szerződések. Gyakran ö, itt az okok között van a hiányosság a szakközöttségben, hogyan lehet támogatni azt, hogy a fiatalok a megfelelő szakképzettséget kapják meg, és szembe tudjanak nézni az állandóan változó gazdasággal, milyen fajta képzettségi hiányosságokat mutatott meg ez a járvány, ez a válság, Harmadik kérdés, milyen fajta új átképzési intézkedésekre kell helyezni a hangsúlyt annak érdekében, hogy a fiataloknak megfelelő képzettsége legyen arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra a válság idején. Most a koronaválság miatt milyen fajta intézkedéseket javasol nekünk, miket kellene előtérbe helyezni az méltányos átállási alappal, és hogy ne ö, ö, csak a férfiak által dominált szektorokra koncentráljunk. Köszönöm. Az ECR nevében Rafászka asszony a következő. Hogyha a digitális kompetenciáról van szó, akkor azt láthatjuk, hogy ez csak egy eleme az oktatásnak, ez a le kell számolni azzal a mitosszal, hogy a technológia csak is a reál tantagyakhoz kötődik, az adatbázisok, a digitális képességek alkalmazása minden szakterületre kiterjedhet, orvosokra vagy akár a fordítókra. És a digitális képességek fontosak a munkavállalók számára, ezeket alkalmazniuk kell az új valóságban. Nem szabad, hogy legyenek olyan félelmek, hogy kizárhatják őket, el bocsátják őket, hogyha nem tudnak megfelelni ezeknek a kívánalmaknak. Emlékezni kell arra, hogy két világ van, a virtuális világ, a távvilág és a valóság nagyon sok foglalkozásban nem lehet automazálni, nem megismételhető munkáról van szó. És nagyon fontosak az interpersonális képességek. Hogyan lehet felkészülni, felkészülni ezekre a kihívásokra, figyelembe véve az idős idősödő társadalmat, illetve az, hogy egyre nagyobbak az elvárások az egészségügyben, ápolásban, dolgozókban. Utolsó dolog, beszéltünk már arról, hogy elemezni kell a járvány hatásait számos ágazat esetében, főként a turizmus szektorban, de más szektorokban is, például a repülés területén itt hosszú távú veszélyek alakulhatnak ki. Köszönöm az utolsó hozzászóló, Demirel asszony lesz. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen Zibel úr az előadását. Örülnék annak, hogyha a dia előadását megkaphatnánk abból indulok ki, és a 2020-as adatok is ezt fogják mutatni, hogy ez az év eléggé keserű év lesz, nem csak a foglalkoztatottak számára, akik esetlegesen elveszítik a munkájukat, vagy akiket a átmeneti munkanélküliség érint, hanem azok számára azt is, azt is mutatja ez a, az adatok azt mutatják, hogy a képzettségben lévőkre is kifoghatni mindez. Zébel úr már joggal elmondta, hogy már korábban volt egy válság, de viszont a koronaválság még jobban kierősítette, megerősítette ezt a helyzetet. Abból indulok ki, ahol a duális képzés létezik, mint például Németországban. Jelenleg itt áprilisban a statisztikák azt mutatják, hogy nagymértékben csökkent a, a a kínálat a gyakorlati helyek szempontjából Németországban 8%-os csökkenés volt a gyakorlati helyek esetében, 39 ezer helyet jelent ez. Más duális képzésben résztvevő országban is ez látható. A kérdés az az, hogy mit javasolnak önök, hogyan lehet itt eljárni, hiszen nem lehet megengedni azt, hogy ilyen sok fiatal perspektíva nélkül maradjon, és ehhez azt kell azonban, hogy legyenek képzési lehetőségek. Vannak olyan országok, ahol a duális oktatás nem annyira fontos, inkább az iskolai oktatásra koncentrálnak. Itt is voltak intézkedések, amelyek kihatnak az iskolai képzésre. A digitalizáció területén, ahogy ezt ön is elmondta, van egyfajta szakadék a különböző tagállamok között, amelyek különbözőképpen fejlettek a digitalizáció szempontjából. Mit javasol annak érdekében, hogy ezt a szakadékot be lehessen zárni a tagállamok között a digitalizáció szempontjából, és hogy további távolodás már ne alakuljon ki, de nagyon fontos az érintett tanulók számára, ez ön mit javasolna számukra, hogyan lehet, hiszen ők akiknek nincsen megfelelő digitális elérési lehetőségük, őket sem szabad hátrahagyni, hiszen nagyon gyakran a szociális helyzettől függ az, hogy mennyire férnek hozzá a digitális eszközökhöz. Ezek nagyon központi kérdések. Azt kérném, hogy ezeket konkrétan válaszolja meg. Ha most ezt nem tudja megtenni, akkor kérem, írásban nyújtsa majd be a válaszát. Elnök, köszönöm. Zébel úr hallhatta a bizottsági képviselők kérdéseit, kb. 10 perce van arra, hogy ezeket meg is válaszolja és reagáljon a képviselők véleményére. Igen, köszönöm szépen a kérdéseket, feljegyeztem a kérdéseket, és remélem, hogy sikerül majd ezeket megválaszolnom. Ami Kásza úr kérdését illeti. Azt hiszem, hogy ön arra utalt, hogy hogyan lehetne speciális projekteket, mint például az ISV awardot kihasználni, hogyan lehetne megismételni a sikereket, és hogy hogyan lehetne elérni, bevonni az embereket, akkor, hogyha a sérülékeny csoporthoz tartoznak, és hogyan tudjuk, hogyan követjük nyomon az adatokat. Kezdjük az első kérdéssel, nagyon gyorsan járunk el ezen válság esetében. Már elmondtam azt, hogy több ciklusú a munkánk, hiszen kutatásokat végzünk, ez időbe telik, viszont nyomon követjük azt, hogy mi történik az online eszközökkel a szakképzés területén. Van a COVID eszköz, tehát jól nyomon tudjuk követni, mi történik, és tudunk reagálni arra, hogy milyen fajta szakértelemre van szükség, mely az a szakértelem, amely már kicsit elavult, és itt van persze az automatizáció veszélye is, amelyre majd még visszatérek. Ez egy dolog, egy tudományos központként mi adatokat tudunk nyújtani a döntéshozók számára, de ebből önöknek kell levonni a következtetéseket, de ezekre rámutathatunk. Mindenképpen az embereket be kell vonni a munkaerőpiacra, és amit én látok, ez talán anekdotikus, amit mondok, és ezt hallom a hálózatainkból is, a velünk dolgozóktól azt halljuk, hogy nagyon ö, nagy az adaptálódás a piacon, a képzésnél. Eddig nem látott eseményekről van szó, mivel egészen jó kapcsolataink vannak a tagállami szervezetekkel, begyűjtjük a tapasztalatokat, és utána ezeket próbáljuk értelmezni, átfordítjuk ezeket ajánlásokká. Ami a folyamatos szakképzést illeti, itt nagyobb befektetésre van szükség, nagyobb hatékonyságra lenne szükség. Tudnunk kell azt, hogy bizonyos személyeknek limitált erőforrásaik vannak, a cégek is nehéz helyzetben vannak, nem tudják hosszú tanfolyamra küldeni dolgozóikat. Korábban is már láthattuk azt, hogy felaprózódik a, a, a képzés, rövidebb, kisebb ö, kurzusok vannak, és ezeket jobban ö, be lehet integrálni a munka világába. Remélem, hogy sikerült megválaszolni a kérdéseit, így a következő kérdés Szaliba úrtól érkezett, a mentesítésről beszélt. Köszönöm azt, hogy elmondta a véleményét a mentesítésről, illetve arról a javaslatról, amit láthattunk a mentesítés szövegében, beleértve azt, hogy a CEREFOP és az Eurofund egyesüljön. Egyértelmű az álláspontunk, a parlament 2009-ben hozzájárult ahhoz, hogy eh, egy, hogy a DJ Employmenthez kerüljön minden ünnökség, most már új mandátumok vannak, meg vannak a székhelyeink, szerintem nem igazán időszerű az, hogy megnyissuk ezt a vitát minden évben, őszintén szólva, de ahol a kritika jogos, azzal egyetértünk, ami pedig a szolgálatokat illeti, ezek megosztását illeti a más ügynökségekkel, ezekkel egyetértünk. Ezen dolgozunk a továbbiakban, és biztosak lehetnek abban, hogy az erőfeszítéseinket megpróbáljuk kiegyenlíteni, a szinergiákat keressük, mert tudjuk, hogy ez eh, egy nagyon turbulens eh, MFF lesz a jövőben. Ennyit a mentesítésről. Át kell, eh, beszéltek már két évvel ezelőtt a CEDEFOP Eurofund egyesüléséről, és bár elméletileg ez lehetséges, de nagy kockázatokat rejtene. Ebben a tekintetben egyetértek önnel, és köszönöm, hogy ezt elmondta. Beszélt a, az átképzésről, a képzés folytatásáról, ezzel foglalkoztunk, ezekkel a kérdésekkel az elmúlt években már. Ez egyre fontosabb lesz, és ezt majd láthatják a júliusban a bizottság részéről kiadandó dokumentumban is. Az elnökség is foglalkozik most egy új nyilatkozattal, és a folyamatos európai szakképzés sokkal jobban előtérbe kerül, mint korábban. A fiatalok munkanélkülisége is ezt majd e, erősíti. Ez sokkal több oktatáshoz, szakképzéshez kötődő tevékenységet fog generálni. Bár a tagállamokban nem egyforma a standard a szakképzések tekintetében, de tudjuk, hogy van egyfajta szakértelmű terület, és itt építhetünk a előrébb járó tagállami tapasztalatokra. Nagyon fontos, tehát a továbbképzés, átképzés, nagyon sok munkára van még itt szükség, nagy mértékben befektetünk ebbe, és kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal, a szociális partnerekkel, hogy meghatározzuk ezeket a továbbképzési útvonalakat, és ez mindenképpen prioritás lesz a következő években. Rafaela asszony kérdése az inkluzióról. Van egy Cerefob eszköz, a Policy Learning Form. Itt eh, a döntéshozókat tömörítjük a tagállamok részéről bizonyos témakörökben. Voltak ilyen fórumok már, főként az alacsonyan képzettekre, a sérülékeny személyekre koncentrálunk, megpróbáljuk megkönnyíteni a gyakorlatok cseréjét a tagállamok között. Bilde asszony kérdése. Az, hogy milyen mértékben csökkent a foglalkoztatás a sérülékeny szektorokban. Itt ismétlem azt, hogy sajnos ez az egyik olyan dia, amelyet át kellett ugranom az idő hiánya miatt. Megvizsgáljuk a sérülékeny csoportok helyzetét. Volt még egy másik dia, amelyet nem tudtam bemutatni, a korai iskola elhagyókról. Hogyan tudjuk a koronavírus idején ezt megszüntetni, hiszen nagyon sokan nem, nincsenek digitálisan jó helyzetben, nincsen internet hozzáférésük, ezért kiesnek az oktatásból, szakképzésből, és ez hosszú távú költségeket eredményez, hiszen hogyha valaki korai szakaszban szakképzéstől esik el, akkor az idő veszteséget is jelent. Vannak kutatások, amelyek főként a sérülékeny csoportokra, fiatalokra koncentrálnak. Persze létezik a ifjúsági garancia eszköze, amely az új politikai kerettel majd egy új színezetet kaphat, ezt majd júliusban várjuk. Lesz majd egy CEDEFOB konferencia június végén, virtuális konferencia lesz ez, ahol beszélünk a következő tíz év prioritásairól és ezekről a témákról, és együtt az érintett szerepvállalókkal, a tagállamokkal, a szociális partnerekkel. Nagyon érdekes vita lehet ez, majd szerintem ezt követniük kell ezt, és el kell azon gondolkodni, hogy az ifjúság garanciát hogyan lehet kiigazdani ehhez a helyzethez. Végezetül pedig a migránsok kérdése. Mi egy kutatóintézmény vagyunk, nem tudunk dönteni a politikáról, vagy arról, hogy Olaszországnak mit kéne tennie, de a tudományos bizonyíték arra mutat, hogy nincs, nagyon sok fel nem használta lehetőség van, például az úgynevezett létfontosságú területeken, élelmiszerfeldolgozás, ellátás. Itt lehet, hogy lesz munkaerőhiány, tehát ebben az összefüggésben fontos látni azt, hogy hogyan lehet jobban kihasználni a fennálló lehetőségeket, amiket a migránsok kínálhatnak. Aztán Langenzi-ben asszony ön beszélt a múlt béli válságokról, ezek hatásáról. Biztos, nem tudom, biztos, hogy jogos volt a kérdése. Nagyon fontos az oktatás. Az elmúlt válság is azt mutatta, hogy ahol kihasználtak voltak a az oktatás, szakképzés lehetőségei, ezek sokkal jobban teljesítettek, mint azok a tagállamok, ahol ez a modell nem létezett. Tehát szerintem mindenképpen az ivettel is foglalkoznunk kell, az ájvettel, ezt is a lehető legharmonikusabb módon kell kihasználni. Aztán a másik kérdés az volt, hogy milyen hiányokat látunk, milyen szakadékokat a alapvető munkahelyek területén, például a gondozók, az ápolók területén, akiket ugye most hősöknek nevezünk. Nagyon sokan azok közül, akik a frontvonalban dolgoznak, szakképzésben vettek részt, és nagyon reméljük, hogy ez ez is segíteni fog abban, hogy a szakképzésben résztvevő imázsa javuljon, és erre felé csatornázza az embereket, hiszen szükségünk van, és szükségünk lesz rájuk. Ezen kívül arra is ki kell térnünk, hogy az ilyen gondozási tevékenységet hogyan állítsuk föl, hogyan szervezzük. Úgyhogy remélem, hogy ez a szakképzés területén egy lendítő erőt ad majd. Ami pedig a fiatalok átképzését illeti, Nos, a fiatalok esetében ez még nagyobb kihívás, mint a felnőttek esetében, hiszen hogyha a NEET státuszból kivesszük vesszük ezeket az embereket, és képzésbe csatornázunk őket, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő tantervet biztosítsunk számukra. Aztán, ami az, az igazságos átmeneti intézkedéseket illeti, ez is nagyon fontos, nem csak a COVID miatt, hanem a másik két nagy átalakulás miatt, a zöld, illetve a digitális átalakulás miatt is az oktatás, a képzés, a kulcs, hiszen csak így lehet szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyeket ezek az átalakulások támasztanak mindannyiunk számára. Így a munkaerőpiaci intézkedéseket is ebbe az irányba kell továbbvinni. Aztán volt egy kérdés Celeveszka képviselőtől, ez pedig a digitális készségekre és a kockázatokra vonatkozott. Nos, igen, nagyon röviden kitértem az automatizációs kockázatra, amelyet ugye most a Covid-válság megerősített. Itt is csak az eredményekre utalhatok, amelyek nagyon jól mutatják, hogy melyek azok az ágazatok, melyek azok a foglalkozások, amelyek vannak téve ennek a kockázatnak, és természetesen itt oda kell figyelni a demográfiai indexekre is, meg kell vizsgálni, hogy hogyan alakul tehát az automatizáció kérdése a különböző munkaerőpiaci szegmenseken, milyen digitális készségekre van szükség, melyek a legfontosabb kompetenciák, ezek egyike ugye a digitális kompetencia, ezt is meg kell erősíteni, illetve tovább kell fejleszteni a jövőben. Ezen kívül volt egy kérdés, nem, erre már válaszoltam, Ezen kívül azt hiszem, hogy mindenkinek a kérdésére válaszoltam, ami a duális kérdést, a duális modellt illeti. Nos, igen, nagyon nehéz képzést biztosítani abban az esetben, hogyha le vannak zárva a helyek, ha lockdown van. Mind a munkaadók, illetve a szakképzést biztosítók is nagyon kitett helyzetben vannak a COVID-válság miatt, és bizonyos területeken sajnos nem lehet fölváltani a munkában szerzett tapasztalatokat, vagy a, a laboratóriumi tapasztalatokat egy képernyő mögött szerzett tapasztalatokkal. Megpróbálnak az érintett ágazatok megbirkózni ezzel a kihívással. Van egy nagyon szép, tanulási folyamat, amely kombinálja a különböző lehetőségeket, a területen tapasztalatokat, tapasztalat, területi tapasztalatokat, a óra, munka, képernyő mögött végzett órai tapasztalatokkal. Azt reméltem, hogy a, ami a szlájdokat illeti, ezek már rendelkezésre állnak önök számára is, de ha nem, akkor elküldöm majd őket. Nos, remélem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolnom. Nagyon szépen köszönöm hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Zibel úr, és ezzel le is zárjuk a mai ülésünk első részét. Találkozunk kettő órakor. Addig pedig jó étvágyat kívánok mindenkinek, és találkozunk kettőkor.